Buongiorno, e Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Rübig képviselő kért szót, ügyrendi kérdésben Rübig képviselő, tessék parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr! A STOA panel, az Európai panel, Parlament STOA parlamentet vezetőjének, Steve Tolant, a Wildlife Education Fund igazgatója, és gratulálni szeretnénk neki, hiszen ő kapta meg a Stoll Panel díját, itt van a tribűnön, és kérem, hogy tapsoljuk meg. Grazie, grazie, onorevole. Köszönöm szépen. Naturalmente, non ci Köszönöm szépen. csatlakozhatunk ehhez a tapshoz, most pedig Morganti képviselőnek adom meg a szót. Morganti képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, egy perces csendet szeretnék kérni azon áldozatok emlékére, akik a Concordia hajón haltak meg a toszkán partoknál, 11 ember vesztette el az életét, um, és 29 ember még mindig eltűnt. Az eltűntek nyilván listán van, listáján van. Köszönöm szépen. Morganti úr, um, minden kolléga és az elnökség is um, egyetért az ön mély fájdalmában, együttérzünk önnel, és kérjük, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg az áldozatokról.